Kedves kollégák, kezdjük meg a munkát, és hadd nyissam meg az éveső ülését. Mindenkinek boldog új évet kívánok 2014-re. Legtöbbekkel már találkoztunk, de van, akivel még nem. Fontos, jelentős év lesz ez a parlamenti munka szempontjából, a politikai tevékenység szempontjából egyaránt, és kívánom, hogy mindenkinek boldog éve legyen személyesen is, illetve sikeres a munkában. Láthatták a napirend tervezetet, hogy Hogyha nincs észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük. Javaslom, hogy a 15-ös pontot, George Lyon jelentését a munkacsoportban folyó munkával kapcsolatban. Bocsánat, rosszul mondtam, a 16-os Ivailo Calfin jelentésről van szó. A háromoldalú egyeztetésről van benne szó. E, a az LKB-nek e, e adott külső megbizatás, az EBB-nek adott külső megbizatásról. Tehát az előadóval együtt a voting time előtt beszéljük meg. Ennyiben az elnök közleményeiről, a rendelkezés álló nyelvek szerepelnek a Kobu News-ban, és mint a korábbi ülések is, ezt az ülést és közvetítik az interneten. További bejelentendők az e-meeting rendszert fokozatosan vezeti be a parlament, amikor bejöttek a terembe, talán látták is azt a plakátot, ami jelzi, hogy nagyon hamarosan már működni fog az e-meeting. Ez azt jelenti, hogy teljesen elektronikus módon nulla papír használatával működik eh, előbb-utóbb majd a parlament. Pillanatnyilag eh, kísérleti szakaszban van a projekt, és eh, azok a képviselők, akik szívesen részt vesznek benne, kérem jelezzék, és akkor a parlament munkatársai segítenek majd a táblagépek használatában, hogyan lehet eh, az elektronikus eh, aktákat eh, használni. Én magam még nem próbáltam ki, de azt mondják, hogy elektronikusan is lehet most már szavazólistát készíteni, és a szavazás idejére megjeleníteni néhány másodpercre a módosító szövegét is, hogyha az ember hezitál, hogy igennel vagy nemmel szavazzon, ez segítség lehet. Természetesen azoknak mondom ezt, akiket érdekel, jelezzék majd. Második bejelentés a menetrendünkkel kapcsolatban. Március 6-ára a Költségvetési Bizottsági ülést terveznénk, terveztünk, de az LPP e frakció Dublinban tart egy nagy konferenciát, ezzel nyitja meg a választási kampányt, úgyhogy az EPP azt kérte, hogy március 4-ére hozzuk előre az ülést, a koordinátorok, akik a mai ülés után ülnek össze, meg fogják ezt beszélni, de mindenkinek már most jelzem, hogy tudjon készülni erre az időpontra. Az interneten megismerhették az utolsó legfrissebb számokat, a 2013-as költségvetés végrehajtásával kapcsolatban, különösen a rallok vonatkozásában. Erről lesz egyébként módunk majd beszélni egy kicsit később, hogy tartottunk is tőle. A tavaly lekötött pénzek közül azok, amelyeket nem lehetett már kifizetni, elég jelentősek. Az idén kell majd több mint 20 milliárd eurót kifizetni korábbi jegyzőkönyv elfogadása, november 25. december 9-i ülés jegyzőkönyvéről van szó. A szokás szerint, hogyha nincs észrevétel, akkor az ülés végén úgy tekintjük, hogy jóvá hagyták őket. Rögtön rá is térnék a negyedik napi rendi pontra. Időközi jelentés az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó projektkötvény kezdeményezésről. Hieronymus Thomas urat üdvözlöm, illetve Nick Janetet. Geren Fern, a mi előadónk sajnos nincs itt, de Ivajlo Kalfin helyettesíti majd. Most nem arról a fél éves beszámolóról van szó, ami rendszeresen meg szokott történni, ugye egyre kevesebb a fény, Értem most már a vetítés miatt. Én, én viszont nem tudok már így olvasni. Szóval egy közbülső jelentés ez a projektkötvények megvalósításáról a kísérleti szakaszban. Többször beszéltünk erről már Gönen Fernel együtt, ő az előadó. A jelentést január 7-én kiosztották a képviselőtársaknak, úgyhogy megkérném a tisztelt urakat, hogy tartsák meg előadó és előadásukat. Köszönöm. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az első jelentést a projekt költségkezdeményezésről májusban végeztük. Ez egy hat hónapos időszakra vonatkozó jelentés. Emlékeztetnék a politikai, szakpolitikai kontextusra és a piaci fejleményekre, a projekt kötvénykezdeményezéssel kapcsolatban, és utána magáról a kezdeményezésről is szólnék bővében. Janet úr pedig a konkrét termékekről fog beszélni, amelyeket finanszíroztunk. Tehát ami az általános kontextust illeti a bizottság ugye tehet kezdeményezéseket a hosszú távú befektetés területén, a hosszú távú kilábalás érdekében, és ezzel kapcsolatban jelentést kell készíteni a hosszú távú finanszírozásról, tehát időszakos jelentések készülnek. Ennek a projektnek a koncepcióját önök jól ismerik, részletesen bemutattam az első időszakos jelentésben. Emlékeztetőül csak annyit mondanék, hogy az Európai Unió költségvetésének az alapait használjuk fel, és ez lehetővé teszi az Európai Beruházási Bank számára, hogy megfelelő kockázatot vállaljon, projektek támogatására és finanszírozására kötvényeken keresztül. Ez fontos része a projekt kötvény kezdeményezésének, hogy intézményes befektetőket vonzom be az európai infrastruktúra finanszírozásába. Ez nagyon fontos része ennek a kezdeményezésnek, sőt célja. A piaci, piac fejlődésével kezdeném. A májusi korábbi jelentés ott eltelt időszakra vonatkozóan. A magánszektor finanszírozása továbbra is viszonylag alacsony, és még nem érte el a válság előtti időszak szintjét. Ezért ezt közkiadásokkal kell kompenzálni. Ez azonban nem képes rá teljesen, hiszen a, az állami pénzügyeket rendbe kell tenni. A bankszektor pedig a pénzügyi válság miatt még nem képes a megfelelő finanszírozásra. Tehát az elemzés arra mutatott rá, hogy alternatív finanszírozási forrásokra van szükség az infrastruktúrális projektek érdekében, hiszen az infrastruktúrális beruházások pontosan olyan fontosak, mint amilyenek a projektkötvény kezdeményezés elindításakor voltak. A tervezetből, illetve bocsánat, a diáról láthatják a az Európában finanszírozott infrastrukturális projektek volumenét, és hogy ez mintegy 50%-kal csökkent 2003, illetve 2010 és 2012 között, úgyhogy a kihívás teljesen világosan látszik az adatokból. Ha azt próbáljuk megnézni, hogy a lecsökkent infrastruktúra finanszírozási tevékenységet hogyan lehet ösztönözni, akkor látjuk, hogy a projekt kötvény kezdeményezés hatással volt a piacra, ösztönözött bizonyos hatóságokat és cégeket a projektek finanszírozására. És a projektkötvény piac újjászületéséről beszélhetünk már 2013-ban, szemben ö, a válság közepének a tapasztalatával már feltámadt az étvágy az infrastruktúrás beruházások iránt, és 28 tagállamban infrastruktúrális beruházások kapcsán kötvényeket bocsátottak ki. Ez G20 szinten és OECD 20 szinten is, és OECD szinten is jelentős. És idén az Ausztrál elnökség is megpróbál tanulni az európai tevékenységből, és G20-as szintre exportálni ezt az eszközt, tehát G20-as szinten nagyon pozitív visszajelzéseket hallottunk az államkormányfőktől és a pénzügyminiszterektől. Ezért az elnökség egy magas szintű munkacsoportot hoz létre ennek a, a vizsgálata érdekében, és hogy ezt globális szinten hogy tudják megvalósítani, illetve alkalmazni. Most pedig a projektkötvény kezdeményezésről, kezdeményezést nézzük meg közelebbről. Mi történt 2013-ban? Látjuk, hogy két konkrét tranzakció esetében vontak be EU támogatást. Nem minden projektkötvény igényel EU támogatást. Van számos olyan tranzakció, amelynek során semmilyen állami forrás bevonására ne, nem került sor. Janet úr további részleteket fog erről elárulni. A tavalyi évet, tavalyi évben sor került ilyen költségvetési támogatásra. Az Európai Beruházási Bank részvétele az infrastruktúrális piacon megerősödött, felélénkült, és számos kormány és intézmény vizsgálja ezt a lehetőséget. Továbbra is fennállnak még azok a kihívások, hogy tehát a kötelezettségvállalás kihívása a, az EBB számos tranzakciót jóváhagyott már, amelyének aláírására idén került, kerül sor 5-7 tranzakciót fognak aláírni a következő hónapok során. Biztosítani kell, hogy ezek valóban lezárásra kerülnek, ezek a tranzakciók. A következő kihívás a projektkötvény kezdeményezés tekintetében, hogy egy további szintre vigyük. Ehhez az kell, hogy a nemzeti hatóságos és a nemzeti hatóságok és a pénzügyi hatóságok a beszerzési gyakorlatuk részévé tegyék a projektkötvényeket. Jó jel és jó eredmény figyelhető meg a projektkötvény kezdeményezés tekintetében. A bizottság vizsgálja, hogy a Connecting Europe eszközbe hogyan tudja integrálni ezt az eszközt ahol a projektkötvény jelentős szerepet fog játszani. Jelenleg egy javaslatot készítünk elő a Connecting Europe eh, eszköz pénzügyi megoldásai tekintetében. És amikor a Connecting Europe eh, eszköz jövőjét megvitatjuk, akkor ezt eh, részletesen be fogjuk mutatni, és ez kiterjed a projektkötvényre is, de nem csak erre, hanem más eszközökre is, amelyek az adósság oldalt és a tőke oldalt is érinteni fogják. És mindez azt a hosszú távú célt szolgálja, hogy hosszú távú finanszírozást tudjunk bevonni az infrastruktúrális beruházásokba. Annak érdekében, hogy az Európai Unió a hosszú távú céljait teljesíteni tudja. Most pedig átadom a szót Janet úrnak, utólag pedig szívesen válaszolok bármilyen kérdésükre. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok önöknek a projektkötvény kezdeményezés előrehaladásáról. Örömmel számolhatok be az első fogható tapasztalatokról és eredményekről az első megvalósuló projektek kapcsán, és még néhány olyan projektről is beszélnék majd, amely most fog megvalósulni a közeljövőben. 2013. júliusában lezártuk a Kastor projekt kötvény kötvény, projektkötvény kezdeményezést felhasználó projektet. Ez egy jelentős projekt volt, hatalmas beruházásról volt szó, és teljesen világosan jelezte, hogy ez az eszköz milyen nagymértékben hozzájárul a finanszírozáshoz. 1,4 milliárd euró összegű kötvénykibocsátásról volt szó. És eszköz kategóriába lehetett sorolni így az állami adósságot. Ez magasabb szintre emelte a hitelt az adott projekt esetében, és az Európai Beruházási Bank hitellevelet bocsátott ki, 29 befektetőt sikerült bevonni egész Európában. Németországból érkezett a legtöbb beruházó, de a Benelux országokból, Spanyolországból, Franciaországból és az Egyesült Királyságból is voltak befektetők. A projekt kimutatta, hogy ez a kezdeményezés milyen értéket jelenthet az állami szektor számára. A kibocsátott kötvények árazása nagyon vonzó volt a spanyol gázszektorban és a spanyol gázfogyasztók számára is ez előnyös volt. Így sikerült a tőkepiacok számára bemutatni ennek az eszköznek a hasznosságát. Ez az 1,4 milliárd eurós kötvénykibocsátás ezt világosan megmutatta. A Kastor offshore gáztároló rendszerben való gáz átszivattyúzást júliusban felfüggesztették a földrengések miatt. Ezt a spanyol hatóságok jelenleg vizsgálják, és hogyha a vizsgálatok lezárultak, akkor nyilván vissza fogunk térni erre a kérdésre. A másik projektkötvény az OFTO Greater Gebhardt projekt volt, ezt tavaly novemberben írták alá 305 angol font összegű kötvényt bocsátottak ki, mint egy 45 millió fontnyi kötvény, projekt kötvény hiteljavítással támogatták ezt a kötvénykibocsátást. Ez a projekt is rámutatja, hogy a projektkötvény hiteljavítási mechanizmus hozzájárul a hitelbesorolási célok elérését, és ebben az esetben A besorolást kapott a projekt, illetve a kötvény. A kibocsátás eredménye háromszoros túljegyzés volt a kötvény esetében. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy olyan árazást sikerült elérni a kötvény esetében, amely azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy mindenkinek az el, a várakozását felül múlta. 125 bázisponttal magasabb százalékot sikerült elérni az államkötvények hozama felett. Ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó eredmény az Egyesült Királyság gáz hatósága, az AVGEM ezt olyan eredményként értékelte, amely közvetlen hasznot hoz az Egyesült Királyságbeli gázfogyasztók számára alacsonyabb gázár formájában. Ez a kibocsátás is mutatta, hogy a beruházáknak is érdeke ez az eszköz, És hát itt egy Egyesült Királyságbeli példát láthattunk, de ennek a hatása és előnye nem csak az Egyesült Királyságra korlátozódott. A következő terv 2014 első negyedévében válik élessé. A médiából nyilván sokan olvastak a belgiumi A11-es autópálya fejlesztési projektről. Ez egy fontos stratégiai közlekedési összeköttetést fog biztosítani Zebruge között az E40-es autópályán keresztül Gentel és az E34-es autópályán keresztül Antwerpennel. Ez volt az első projekt kötvény kezdeményezés ebben a szektorban, és ami szintén fontos, hogy ez egy zöldmezős tranzakció. A két előző tranzakció, amiről beszéltem, abban az esetben az építés már befejeződött, amikor a projekt kötvény kibocsátásra sor került, itt ebben az esetben még meg se kezdődött az építés. A dokumentáció véglegesítése még várat magára. Jelenlegi tervek szerint 114 millió eurónyi projektkötvény hiteljavításra fog sor kerülni, amelyet az Európai Beruházási Bank fog kibocsátani megbocsátani, és 575 millió eurós tőkepiaci kötvénykibocsátáshoz csatlakozik ez. Most pedig hadd említsem meg a végleges besorolást, amelyet sikerült e-, elérni a projektkötvényhiteljavításnak köszönhetően. A Hadd említsem meg az, hogy egyszerűen az a tény, hogy ezt a projektet projektkötvényjel finanszírozták, ez a magánszektorbeli finanszírozókat és, a maga, és az állami szektort is pozitívan befolyásolta, tehát az alternatív finanszírozási megoldásokkal szemben ezt részesítették előnybe, tehát valóban ezt értékesnek tartják illetve úgy döntöttek, hogy ez megéri. Fontos következtetés az első három tranzakcióval kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy mindannyian szem előtt tartsuk, hogy a projektkötvény hiteljavítás valóban megéri az árát, és fontos emlékeztetni arra, hogy maguk a projektek választják a projektkötvényeket, nem mi választjuk ki a projekteket, hanem mi egy finanszírozás megoldásokat, megoldást kínálunk egyéb finanszírozási megoldások mellett. És hogyha ö, valaki a projektkötvényt választja, akkor ennek csak az az oka, hogy ez megéri a számára. Ami a jövőt illeti, hogy milyen projektekre számíthatunk a jövőben. Vannak illetve 1,5 milliárd euró értékben számíthatunk projekt kötvénykibocsátásra, és ezek a projektek 6,8 milliárd és 13 milliárd eurónyi közötti beruházási értéket fognak összességében képviselni. A projektek a közlekedési szektorban kerülnek megvalósításra, és a távközlési szektorban a szélesebb biztosítás érdekében Franciaország, Olaszország, Németország és Hollandiában számítunk projektekre, Ugyanakkor nagyon dinamikus szektorról van szó, újabb projektek keletkeznek, más projektek pedig távoznak, vagy azért, mert más finanszírozási megoldást választanak, hiszen a piac befolyásolja ezeket a döntéseket. Jelenleg három fő következtetést lehet levonni, véleményem szerint. Először is azt hiszem, hogy sikerült kimutatni, hogy nagyon jelentős a beruházói igény a projektkötvény, mint eszközkategória iránt. Másodszor Thomas úr előadásában elmondta, hogy jelentős tények utalnak arra, hogy a szélesebb tőkepiaci tevékenység az infrastruktúra területén ezt alátámasztja, harmadszor pedig óvatosan optimista lennék, hogy a keresletet a projektkötvény kezdeményezés iránt fent lehet tartani, és tovább lehet fejleszteni. Végső következtetésem ezzel a diával kapcsolatban, amit az utolsó pontnál olvashatnak, hogy a piac nagyon egyértelműen úgy ítéli meg, hogy a projekt kötvény kezdeményezés. Ez a fajta partnerség a bankok és az európai finanszírozás között jelentős katalizátor hatással járt a tőkepiaci finanszírozás területén az infrastruktúra fejlesztése érdekében. Nyilván ezt tovább kell elemezni, és a végső, az árójelentésben erre vissza fogunk térni, de egyre több tény utal arra, hogy az a katalizátor hatás, amely nem csak a kezdeményezés keretében ö, finanszírozott projektek, de mások is nagyon erősek voltak. Köszönöm. Köszönöm szépen, igazgató úr. Nagyon világos volt ez az ismertető. Iváló szeretné kommentálni. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra kért Jaren Farm, aki az előadója ennek a témának a szakbizottságban, hogy több kérdést is tegyek fel. Köszönöm szépen az előadást. A megküldött jelentéssel kapcsolatban azonban több dolgot szeretnék kérdezni a következőket. A legutolsó ismertetőben arról számoltak be a bizottságunknak, hogy van egy javaslat, miszerint össze bevonnák a létező projekteket portfóliókba, és egyfajta hidat képeznének így a pilot szakasz és a Connecting Europe között, amikor az beindul. Kérdésem mi történik a jelenlegi LGTT eszközzel, ami 2013-ig tartana. 250 milliós összegről van itt szó. Hogyan fogják a projekt portfóliókat összeállítani, hogyan történik meg ez a fúzió, mi a menetrendje, és hogyan alakul majd az átmenet, a pilot szakasz, kísérleti szakasz, és a Connecting Europe között, ugyanilyen kritériumokat fognak-e használni, ugyanilyen projekteket, ugyanilyen előkészítés, stb. Na most a kiválasztott projektekkel kapcsolatban némileg aggodalmat okoz számunkra az egyensúly kérdése több szempontból is egyfelől a jóváhagyott nyolc projekt közül négyet autópályák építésére használják fel. A Connecting Europe-on belül ö, többségében vasútépítésre szánnak pénzt a közlekedési fejezetben, ö, nem autópályákra. Az energiaprojekteknél a négyből kettő ö, offshore, ö, tehát nyíltengeri ö, hálózatépítésre ö, szól, másik kettő pedig gáztározásra vonatkozik, a tagállamok pedig ugye arra kapnak itt folyamatosan ösztönzést, hogy a megújuló energiákat használják inkább. Meglepő, hogy távközlési informatikai projektek egyáltalán nem szerepelnek. Az informatika távközlés mindenhol szerepel, de nincs külön ilyen jellegű projekt, amit jóvá hagytak volna, pedig nagyon szerettük volna ezt. Ami a földrajzi megoszlást, a projektek földrajzi megjelenését illeti, hiány tapasztalható itt is. Egyetlen új tagállam szerepel a projektből részesülő országok között. Jaran Farm kérdése az, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a kevesebb intézményes kapacitással rendelkező országokat segítsük a projektkötvény kezdeményezés végrehajtásában. kérdés olyan eszköz-e ez, ami segíthet azoknak a tagállamoknak, amelyek súlyos gazdasági problémáktól szenvednek, Görögország, Olaszország, Portugál és Spanyolország, például a déli országok. Hallottuk, hogy valóban Spanyolországban egy projekt már beindul, de Jarán azért rákérdezne erre. Végül egy saját kérdést is szeretnék most az ismertető után feltenni. Nyilván az önök megközelítéséhez kötődik a dolog. Nyolc projektet hagytak jóvá, 1,4 milliárd euró a teljes összeg, a minőségjavítási eszközzel együtt. Tudjuk, hogy az EU alapok nélkül is finanszíroznak bizonyos projekteket, például a spanyol-portugált. Ugyanilyen megközelítés érvényesül-e majd a jövőben? Különbséget tesznek-e majd a projektek között, abból a szempontból, hogy ezt a finanszírozási módot használják -e, ugye itt a közvetlen piaci finanszírozása Másik eh, lehetőség, jó lenne látni, hogy milyen eh, mértékben abszorbálják majd eh, ezeket a pénzeket. Nyilván a kísérleti szakasznál tartunk még kevés információ a rendelkezésre a megkezdett projektekről. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mivajló Dominik Riké. Köszönöm, elnök úr. Iváló már feltette sok kérdést, nem fogom ezeket megismételni, de néhány észrevételt tennék, és nem kérdést is feltennék. Amit Iváló is hangsúlyozott, alá kell húznunk, hogy a e, projekt kötvénynek a célja nem az, hogy megtudjuk, hogy ez a fajta finanszírozás működhet-e, e, hanem az, hogy a hozzáadott európai értékű projekteket meg tudjuk-e finanszírozni, e, közlekedés, távközlés, stb. terén, de azt láthatjuk, hogy azok a projektek, amelyeket kiválasztottak, nagyon specifikusak, nagyon kevés projekt fér bele ezekbe a követelményekbe. Ugye megújuló energiáról már volt szó, nem igazán autópályákat akartunk finanszírozni, meg fosszilis energia tárolást. Ugye figyeljünk oda erre, hogy a nehezen finanszírozható projektekre alkalmazható projekteket választottak ki. És ennek alapján két kérdésem is lenne. Először is, hogyan lehet további befektetőket finanszírozásra bírni, illetve a teljes művelet melyik részénél van erre e, mód. 100 milliós projekt esetében e, mennyi uniós pénzt kell beletenni az elején, mennyi jön ehhez kívülről, mekkora hányadot tesz ez ki a teljes projekt lebonyolítása alatt. Olyan projektek ezek, amelyeket ugye idézőjelben pragmatikus szempontok alapján választanak ki. Lehetne egy euróhoz hat eurót bevonzani, hogyha vonzó projektekről van szó. További kérdés. Nyilván, ha titkos valami, akkor ne mondják el, de milyen a tipikus befektető, aki részt vesz az ilyen műveletben. A harmadik kérdés az LGTT eszköze továbbra is működőképes, hogyan fog ez csatlakozni a projektkötvényekhez, és az elv ugye az volt, hogy az LGTT és a projekt kötvény fúzionálna hogyan eh, néz ki ez a valóságban. Az EGTT továbbra is létezik, mint ahogy önök is említették, hogyan tud ez kötődni a projektkötvényekhez. Még egy kérdés. A pipeline projektekben eh, vannak-e eh, kizáró szempontok, vagyis hogy bizonyos projekteket nem vállal fel az EU. Nyilván a megvalósíthatósággal leginkább az EBB foglalkozik, de a pipeline projekteket a bizottság választja ki alapvetően, kritériumai is lesznek-e, annak érdekében, hogy ne 18 autópálya és nulla vasút projekt legyen. Záró kérdésem a Castor projekttel kapcsolatos. Láthattuk, hogy van egy kockázat, nem rendszerkockázat, hanem szeizmikus kockázat. Nagyon érdekes kérdés ez, hiszen pont olyan kockázatokról van itt szó, amelyeket szeretnénk kivédeni hosszú távon, tehát a megvalósíthatósági kockázatokat orvosolnánk ezekkel a kötvényekkel. Van elképzelésük, vagy majd később válaszolnak rá, arra vonatkozóan, hogy a gáztárolásra kinézett terület földrengés veszélye milyen kiatással jár a finanszírozásra, a befektetők szándékaira, a különböző garanciáknál hogyan lehet ezt megjeleníteni, és milyen gyakorlati konklúzióik vannak az első kiválasztott életnagyságú művelettel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, Helga Trüppel. Thank you. Um, I would... Köszönöm szépen egy dolgot szeretnék aláhúzni, amit Iváló Kalfi már említett, ez pedig az autópályák túl nagy aránya. Hiszen az egész filozófiája ennek a projektnek az volt, hogy a fenntarthatóságot ösztönözzük. Ezért úgy gondolom, hogy nem megfelelő az egyensúly jelenleg a projektek között. Ezért szeretném kétségemet kifejezni afelől, hogy a fenntarthatóság valóban megvalósul a kötvényeknél. Köszönöm szépen, Jan Mulder. Köszönöm szépen. Anna Jensen nevében fogok szólni, aki egy időre el kellett, hogy menjen a közlekedési szakbizottságba. Anni Jensen hallotta, hogy két nagyon könnyű projekt indult el, még talán enélkül a rendszer nélkül is lehetséges lett volna magánforrásokból, bankok által finanszírozni ezeket a kötvényeket. Szeretném, hogyha a két előadó megerősítené ezeket a híres híreket. Köszönöm szépen, Fernández úr. Akkor igazgató úr. Thank you for the... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a fontos, érdekes kérdéseket. Néhányakat meg fogok tudni magam válaszolni, aztán majd kollégám megválaszolja a kicsit technikai jellegű, projekt specifikusabb kérdéseket. A az LGTT és a projektkötvény kezdeményezés összeolvasztásáról. Az a tervünk, hogy a két, két projekthez tartozó portfóliókat fogjuk összeolvasztani. Tehát az LGTT alatt majd lehetőség lesz a 100 LGTT, az LGTT első veszteségeit abszorbálni, a projekt kötvény rendszer alatt pedig majd a projekt kötvény által e jóváhagyott projektek veszteségeit tudjuk kompenzálni. Hogyha ezeket a rendszereket összeolvasztjuk, akkor azt tudjuk elérni, hogy a kockázatokat kicsit szétterítjük, ter a különböző portfóliók között, amelyeket az EU költségvetése segítségével támogatunk. Így tulajdonképpen sokkal nagyobb e, hatékonysággal tudjuk kihasználni az Európai Uniós forrásokat és összességében sokkal kedve, kevesebb forrást kell majd a veszteségek fedezésére felhasználni. Ahogy prezentációmban is megemlítettem, egy ex ante értékelést fogunk készíteni az új finanszírozási eszközről. Ez az elemzés majd 2014 első félévében készül el. Ebben specifikus részletek is lesznek azt illetően, hogy a jövőben hogy fog működni ez az eszköz, és természetesen ez teljes mértékben meg fog felelni a pénzügyi rendelet szellemének. Az LGTT eszköz még továbbra is elérhető, 2015-ig lehet ezt az eszközt használni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezeknek, ennek az két eszköznek az összefonása a jelenlegi portfóliókat is támogatni fogja, itt hatékonyabbá lehet majd tenni az LGTT működését a különböző ágazatokra vonatkozó, illetve a földrajzi elosztásra vonatkozó kérdésekre majd Janet kollégám válaszol. Én a bizottság szempontjából azt tudom hozzáfűzni ehhez a kérdéshez, hogy először is a projekteket természetesen meg, megvizsgáltuk ezek a az adott iránymutatásoknak megfelelőek, támogathatóak. Hogyha a projekten, hogyha közben változnak a projektek feltételei, akkor már nem támogathatók a TEN iránymutatás értelmében. Másik kérdés az az, hogy ugye hát ez egy kísérleti fázis, és ezért bizonyos rugalmasságot biztosítottunk ebben a szakaszban, arra tekintettel, hogy zöldmezős vagy barnamezős beruházásról van szó tehát kísérleti projekt, kísérleti szakasz, amely rugalmassággal jár, de természetesen eh, mindig az eh, adott keretek közön. Azért szeretnénk ezt, azért kell ezt megtenni, mert ennek segítségével tudjuk majd a finom hangolást elvégezni, és minél alkalmasabbá tenni az eszközt a piac számára. Az építő hatóságok, illetve az ezzel foglalkozó hatóságok munkáját a jövőben így tudjuk megkönnyíteni. Ezt a hátteret figyelemben véve és különösen, hogyha a projektek földrajzi elosztását tekintjük, illetve a projektek nehézségét tekintjük. Úgy gondolom, hogy az első sikerek majd ösztönzik a hatóságokat arra, hogy kihasználják ezt az eszközt. Janet, Janet kollégám mondta, hogy nagyon meglepet, meglepően alacsony finanszírozású volt különösen néhány offshore projekt, és ezért minket olyan hatóságok kerestek meg, amelyek egy évvel ezelőtt még úgy nyilatkoztak, hogy ez túlságosan komplikált, nem látjuk az előnyeit ennek a kötvény, projektkötvény megoldásnak, úgyhogy inkább a hagyományos forrásokat fogjuk kihasználni. Most viszont az, ugyanezek a hatóságok azt mondják, hogy lám-lám, a projektkötvényeket olcsóbban lehet majd alkalmazni, ezekkel olcsóbban lehet majd finanszírozni a beruházásokat. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a piacon a, be, a befektetők, befektetőket vonza ez az ötlet. És ahogy Janet kollégám is elmondta, nem próbáljuk senkire rákényszeríteni ezt a ö, finanszírozási eszközt, már pedig minden befektető, illetve minden projekt a legmegfelelőbb és valószínűleg a legolcsóbb finanszírozást fogja majd választani és nyilván mindenki akkor fogja csak választani a projektkötvényeket, hogyha az a legolcsóbb finanszírozást kínálja neki. Tehát az eszköz vonzereje a különböző sikeres példák révén majd nőni fog, és a kockázat megosztása, amely EU költségvetés szintjén fog történni, majd sokkal kihasználhatóbbá, hatékonyabbá fogja tenni ezeket a projekteket. Eddig 8 projektet hagyott jó, jóvá az Európai Befektetési Bank, de az nem azt jelenti, hogy ennél több projekt nem is lesz. Remélhetőleg 2014-ben a további új projektek jóváhagyására kerül majd sor, és remélhetően az Európai Beruházási Bank ezt az opciót projektek szélesebb körére próbálja majd alkalmazni, ágazati szempontból és földrajzi szempontból is kiszélesítve így a projektek körét. De gondolom Janet úr majd kiegészíti ezeket az információkat továbbiakkal. Minden esetre a bankkal folytatott együttműködésünk alapján abban is biztos vagyunk, biztosak vagyunk, hogy az távközlési ágazattal kapcsolatban is lesznek megfelelő biztosítékok, és így ezen a téren is ki lehet majd használni a projektkötvényeket. Egyelőre még nem hagytak jóvá ebben az ágazatban projekteket, de reméljük, hogy lesznek olyan projektek, sőt tudjuk, hogy vannak olyan projektek, amelyek már vizsgálat alatt állnak, és ezeket majd jóvá fogják hagyni. Köszönöm szépen! A prezentációban mondottakból néhány dolgot meg fogok ismételni, mert ezek annyira lényeges gondolatok. A projektek választják ki a projektkötvény kezdeményezést, nem fordítva. A projektkötvény hiteljavítást akkor tudjuk projektekre alkalmazni, hogyha a projekt szponzorai ezt a finanszírozási formát választják ki, mégpedig úgy, hogy más finanszírozási formákhoz képest ezt tartják legjobbnak. Az ágazati elosztást illetően azt tudom mondani, hogy mielőtt ágazatok széles körére ki tudjuk terjeszteni ezt a fajta finanszírozást, annak meg kell valósulnia, hogy a közbeszerzési hatóságok először is ki kell, hogy használják a magánfinanszírozás lehetőségeit. Ezen felül egy projektfinanszírozási struktúrát kell választaniuk, aztán a tőkepiaci finanszírozást kell választaniuk, és hogyha mindezeken a lépéseken túl vannak, akkor következhet majd a projektkötvény kezdeményezés. Minden olyan projekt, amely támogatható, az adott támogatható ágazatokhoz tartozik, a kezdeményezésbe bevehető és potenciális projektkötvény kezdeményezésként az Európai Beruházási Bank elé kerül. De csak olyan projektek adhatók be, amelyek minket választanak szponzorként, illetve finanszrozóként. Tehát, hogyha a közszektor, illetve a szponzorok nem keresik a projektkötvény finanszírozást, akkor abból nem lesz projektkötvény finanszírozott projekt. Mit tudunk a földrajzi eloszlás kiszélesítéséért tenni? Esetleg a tőkepiaci finanszírozás előnyeit olyan helyeken tudjuk elő, ösztönözni, ahol jelenleg ennek a finanszírozásnak nincsenek előnyei. A hálózat finanszírozási eszköz rendelkezése szerint technikai segítségnyújtás finanszírozásra van szükség tehát a tagállamokkal együttműködünk annak érdekében hogy megmagyarázzuk nekik hogy a tőkepiaci finanszírozásnak milyen előnyei vannak a projekteknél de biztosan megértik hogy a sokkal hosszabb távú megoldás sem mint hogy azt a kísérleti fázis első két évében el tudnánk érni. Most a távközlés, illetve a kommunikációs technológiával kapcsolatban igaza van a hozzászólónak, egyelőre nincsenek még jóváhagyott projektek, legalábbis még nem hagytak jóvá ilyen projekteket, de biztosan vagy, biztos vagyok benne, remélem, de inkább azt mondanám, hogy biztos vagyok benne, hogy lesznek majd ilyen projektek, amelyeket jóvá lehet hagyni, és az Európai Beruházási Bank elé kerülnek majd később ebben az évben még ilyen projektek. És majd akkor a piacon ezt a fajta finanszírozást is le lehet tesztelni a többi finanszírozás ellenében. Reméljük, hogy majd akkor kiderül az is, hogy a projektkötvény hiteljavítás ebben az ágazatban is hatékonynak fog bizonyulni. Remélem, hogy fél éven belül, vagy legalábbis egy éven belül majd ez is kiderül. Azt a kérdést illetően, hogy a finanszírozott, eddig finanszírozott projektek, azt hiszem azt a megfogalmazást használták, hogy könnyű projektek voltak-e. Én megértem, hogy miért tette föl a kérdést a hozzászóló. De el kell mondjam önöknek, hogy semmiképpen nem nevezhetjük ezeket könnyű projekteknek. Mind a két esetben rengeteget tettünk azért, hogy megvalósuljanak a köz, az állami hatóságokkal, az érintett kötvény befektetőkkel és a magánbefektetőkkel is annak érdekében, hogy ezt a finanszírozási formát és ennek az értékeit értékelni tudják. 1,4 milliárdot szedtünk össze Spanyolországban a tőkepiacokon, és tényleg fantasztikus eredményt hozott az árképzésnél, az első brit kötvénykibocsátásnál is ez a fajta finanszírozási forma. Tehát én úgy gondolom, hogy semmiképpen nem volt ez sem könnyű. Az első két projekt akkor kerül, projektre akkor került sor, amikor végre beért ez a folyamat. Végül pedig a kasztorral kapcsolatban feltett kérdésre szeretnék válaszolni. Nem tudok ehhez jelenleg többet tenni, azon kívül, amit már bevezetőben is elmondtam a projektet a spanyol hatóságok felfüggesztették, mivel kiderült, hogy szeizmikus tevékenység észlelhető a területen. Természetesen ezt megértjük, és most egy sor független technikai elemzés készül, és majd ezek elkészülte után tudunk visszatérni erre a projektre, és erről többet mondani. Köszönöm. Très bien, merci beaucoup. Nagyszerű. Köszönöm szépen az igazgató uraknak és mindjárt meglátjuk, megbeszéljük az előadóval, hogy hogy fog ez folytatódni. Ez egy nagyon érdekes finanszírozási megoldás. Természetesen a folyamatot még fejleszteni kell, és tájékoztatni kell a befektetőket, hogy választani tudjanak. Olyan projekt, projektekről is szó lehet, amelyek e finanszírozás nélkül nem valósulhatnának meg. Köszönöm az igazgató uraknak a részvételt. Most pedig szeretném üdvözölni új képviselőnket, Vera Fezerova asszonyt, a GUE csoport tagját, aki Römek urat helyettesíti. Asszonyom, melegen üdvözöljük itt, nagyon nagy örömet okoz számunkra, hogy itt a körünkben és a Költségvetési Szakbizottságban üdvözölhetjük. Most pedig akkor kezdjük meg a szavazást az eredeti menetrend szerint, hogyha a szavazási kártyájuk kéznél van, akkor javaslom, hogy használják. Et la mienne. Nekem is megvan az enyém. Et vous prenez vos listes de vote et nous allons commencer par le Fogják a szavazási listát. Angelika Wertmannnal kezdjük. Európai szemeszter. Ez nagyon aktuális téma, hiszen a hét eleje óta, a hét elejétől ö, szerveztük meg az Európai Hetet, mely az Európai Szemeszter témája köré szerveződött. Mindenki készen áll? Nagyszerű. Egyes módosító Richard Ashworth előadó ellenzi, ki ellenzi, ki támogatja, ki ellenzi, mindenki más. Tartózkodás elutasítva. Kettes módosító. Nem, elnézést. Kettes módosító Richard Ashworth előadó támogatja, ki van mellette, ki van ellene, a szocialisták tartózkodás. Köszönöm. Tehát a többség támogatja. Elfogadva kettes, volt ez hármas ö, mellette. Egyre érdekesebbé válik ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva a többség által. Négyes módosító, Katrin Trotman szóbeli módosítás, a strongly szó kiiktatására mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás elfogadva. Ötös módosító, klútúr, az előadó ellenz mellette, a bal ellene, a többség tartózkodás elutasítva. Hatos módosító, Richard Ashworth, szóbeli módosító, a SWIFT és End Effective bevételére mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes, ugyanaz a szerző, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as, 9 nézhetjük egybe. Mellette a bal, ellene tartózkodás elutasítva, mind a kettő. A 10-es, 11-es nézhetjük egyben? Nem? Akkor a 10-es az mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene elutasítva 12-es szóbeli módosítás The new SME initiative to be launched in January 2014 ez kerülne bele a szövegbe mellette ellene tartózkodás elfogadva. Majd a január 2014-et módosítani kell a végszavazásnál 13-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítva 14-es, Katrin Trotman, szóbeli módosítás, the level of payments in the EU budget mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os az előadó ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, ellene, nem világos, javaslom az elektronikus szavazást a 17-es módosítóval kapcsolatban, Katrin Trotmán a szerzője. Megnyitom a szavazást, 22-en iratkoztak fel. Rendben. 16 mellette. 17. 17. Tehát 17-esről beszélünk, jelzi az elnök kérdésre. Ő szeretné, hogy újra szavazzunk? Kérdezi az elnök a képviselőt. Ettől minden esetre ez nem változtat a végeredményen. Tehát ön nélkül 16 mellő, mellette 11 ellene nulla tartózkodás, úgyhogy elfogadva, 18-as mellette ellene. Ezt is megnézzük, azt hiszem, hogy elutasítjuk. 18-as Richard Ashworth a szerző. Lezárom a szavazást. 13 mellette, 14 ellene, 0, 0 tartózkodás elutasítva. 19-es Katrin Trottmann. Szóbeli módosítás. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadva, második rész, új bekezdés mellette ellene, tartózkodás, elfogadva, huszas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 21 mellett ellene, tartózkodás, elutasítva, Végső szavazás elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? 25 mellette, egy ellene, kettő tartózkodás. Gratulálok Angelika Vertmánnak. Akkor most következik Stavrakakis úr jelentése az Európai Uniós Szolidaritási Alapról. Készen vannak? Nyolcas módosítás Helga Trüppel mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es GUE mellette, ellene, tartózkodás, mindenki ellenzi, még a GUE is elutasítva kettes és 9-es, ez ugyanaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es, mellette, ellene, négyen, ha jól számolom, tartózkodás elfogadva, úgyhogy a 11 is, nem, elnézést, akkor ez hozzáadódik. Tehát 12-es mellette, ellene, öten, tartózkodás elfogadva, 13-as Helga, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 4, 5, 6-ot együtt nézhetjük, nem akkor 4-es mellette, ellene. 4-en tartózkodás, elfogadva 5-ös mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva 6-os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva 14-es mellette, ellene, tartózkodással elutasítva. 15. Az előadó ö, szóbeli módosítása, az RDF-et töröljük, mellette, ellene, kettő, tartózkodás elfogadva. 17-es az előadói mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 mellette egy ellene nulla tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Azt javaslom, hogy térjünk rá most az én jelentésemre. Az Európai Államügyészi Hivatal létrehozásával kapcsolatban. George Lyon viccesnek találja ezt a témát, úgyhogy vidáman kezdjük ezt az évet. Jó pár módosítást nyújtott be Jutta Haug, aki, ha jól értem, Inge Dresslerrel dolgozott együtt, ez egy félelmetes szövetség, és a, az előadó kötelezőnek érzi magára nézve, hogy szolidáris legyen ezzel. Ö, blokkosítva szavazhatunk? Szeretnék, hogy külön szavazzunk? Jó, rendben. Na jó. Akkor négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, négy, tartózkodás elfogadva, ellene, elfogadva, hetes mellette, ellene, három, tartózkodás elfogadva, nyolc mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kilenc mellette, ellene, négy, tartózkodás elfogadva, tíz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tizenegy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es James Ellis mellette, ellene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tartózkodás elfogadva. 13-as James Ellis szóbeli módosítással mellette, ellene, 5. Tartózkodás elfogadva. 14-es. Visszavonták. 1-es. James Ellis mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 2-es. Mellette. Ellene. Ellene nem világos, úgyhogy elektronikusan szavazunk a kettesről. Többen elszundikáltak önök között, úgy látom. Lezárom. Lezárom a szavazást. Hát ez érdekes. 7 mellette, 21 ellene. Akkor én szundikáltam el. Hármas mellette ellene, tartózkodás elutasítva, zárószavazás elektronikusan, lezárom, 27 mellette, egy ellene, nulla tartózkodás, melegen gratulálok az előadónak. Azt javaslom most, hogy adjuk meg a szót az Európai Beruházási Bank külső megbízatásával kapcsolatos előadónknak, Iváló Kalfinnak a kompromisszumos szövegről fog ő beszámolni, ami be végül is belement a tanács hosszas háromoldalú egyeztetés után. Ivádó, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. A megállapodás a tanácssal megtörtént, van közös szövegtervezetünk, a múlt év végén lezárult a háromoldalú egyeztetés, Eh, igazából elég gyors volt a folyamat. 2013. Eh, júniusában született a javaslat a bizottság részéről, tehát csak 6 hónap állt rendelkezésre úgy gondolom, hogy sikerült eh, megvalósítani a parlamenttől kapott mandátumunkat, főbb változtatások, plafonok sikerült a e, jelenlegi e, plafont megtartani, 30 milliárd körül van ez a következő időszakra vonatkozóan, és további 3 milliárdot sikerült e, félretetetni, nem a költségvetésből, hanem a földközi tengeri eszközben megmaradt összegekből az átláthatóságot javítottuk, a beszámoltatási kötelezettségeken javítottunk, egyes szövegtervezetek jobban ö, ö, odafigyelnek a ö, szociális környezetvédelmi szempontokra, a klímavédelemre, lesz félidős felülvizsgálat, előre is hozzák ezt 16 végére, Myanmar és Burma két új országként jelenik meg. Hadd mondjam el, hogy még tegnap is kaptam egy telefonhívást a banktól, miszerint az egyik bekezdés megfogalmazását meg kellene változtatni, de úgy gondolom, hogy ez már túl későn érkezik, illetve a változtatás nem olyan jelentős egyébként sem nem szeretném az egész folyamatot újra kezdeni. viszonylag megnyugtató a helyzet, az én ajánlásom azt, hogy szavazzuk meg a szövegtervezetet a jelenlegi mandátum kimerülésekor megadhatjuk a következő mandátumot. Köszönöm szépen, nagyon egyértelmű volt ez a beszámoló. Hadd javasoljam, hogy elektronikusan szavazzunk, hiszen ez egy jelentős egyszeri szavazás, egyetért az előadó úr. Igen, akkor az ajánlott kompromisszumot, amiről kiváló a tárgyalás folytatott az előadónk, szavazásra bocsátom, kérem szavazzanak, szavazzanak, mindenki szavazott? Mindenki szavazott, 28-an vagyunk, 27 igen, egy nem, nulla tartózkodás, gratulálunk az előadónak. Figyelembe eh, vesszük majd ezeket a eh, jogi kiigazítandókat, jogász nyelvészek észrevételeinek függvényében természetesen aláírom a szakbizottság elnökeként, és a márciusi plenárisra kerül majd a tervezet. Egy átcsoportosítás marad még. Giovanni Lavia viszont nincs most itt. Szóval, ha csak Eh, valaki a frakciójából nem szeretné helyette az ismertetőt eh, megtartani. Az előadó eh, nevében és ajánlásairól a 45-ös híres írhet Ramassage átcsoportosításról szavazzunk. Tehát miután ellenőriztük az összes költségvetési sor végrehajtását 2013-as évre vonatkozóan a bizottság azt javasolja, az Európai Bizottság, hogy 140 eh, millió eurót eh, csoportosítsunk át az 1B fejezetben eh, a ki nem fizetett számlák 23 milliárd 400 millióra rúgtak az év végén. Hát így néz ki a dolog, elég nagy a különbség, nagyságrendi a különbség a két szem között. Jelentős ez a különbség, és ez valószínűleg elég hamarosan, 2014-es évben már súlyos problémákat fog felvetni. Ki az, aki támogatja ezt az átcsoportosítást? Köszönöm. Ki az, aki ellenzi? egy ellenszavazat van, tartózkodás, akkor így elfogadtuk. Úgy gondolom, hogy ezzel zárul a szavazás. Hadd javasoljam, hogy most térjünk át a napirend ötös pontjára, és meg is adom a szót. A 2015-ös költségvetésre vonatkozó iránymutatásokra Eder Gardiazabalnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, ahogy mindig is tűnni szokott, hogy ahogy az egyik költségvetést jóvá hagytuk, rögtön el kell kezdenünk foglalkozni a következő év költségvetésével. Most a 2014-es költségvetés lezárása után mindjárt a 2015-ös évvel folytatjuk a munkát. Különleges költségvetésről lesz szó, hiszen új parlament áll majd össze ezeket a változásokat a parlamentben és a bizottságban úgy kell majd levezényelnünk, hogy a parlament napi munkáját ne befolyásolják negatívan. A költségvetéssel kapcsolatos általános iránymutatásokat ki kell dolgoznunk, és el kell küldenünk a bizottságnak. Ahogy látják, viszonylag rövid az ezzel kapcsolatban készített jelentés tervezet. Szerettem volna olyan jelentést készíteni, amely a parlament prioritásait nagyon világosan összefoglalja. Ezért két fő szakaszra osztottam a jelentésemet. Az első szakaszban a politikai prioritásokat határozzuk meg, illetve azokat az elkötelezettségeket, amelyeket a költségvetésen belül ö, megtettünk. Másik pedig a kifizetések, kifizetési kötelezettségvállalások szekciója. Ami a politikai prioritásainkat illeti, mint ahogy tudják, a 2015-ös év lesz a pénzügyi keret, több éves pénzügyi keret második éve. A tárgyalások véget értek ezzel kapcsolatban. Kicsit kevesebbet kap, kapunk majd, mint amennyivel számoltunk, de ez az, amiből ki tudunk indulni. A politikai prioritások elemzése úgy alakult ki, hogy egy kicsit jobb lesz talán 2015-ben, sőt talán már 2014-ben is a gazdasági helyzet. Makrogazdasági értékekről beszélünk, de hogyha megnézzük, hogy az emberek mindennapi élete hogy alakul, illetve kicsit körülnézünk az utcán, akkor ez azért annyira nem nyilvánvaló egyelőre. A 2015-ös költségvetésből minden esetre az, az állampolgárok napi életét is meg kellene, mindennapi életét is meg kellene próbálni könnyíteni, annak érdekében, hogy ők is ki tudjanak lábalni a, biz, a válságból. Ezért különös erő feszítéseket teszünk annak érdekében, hogy olyan programokat támogassunk, amelyek az állampolgárok mindennapi életét könnyítik meg. ezeknek a programoknak rem, kellene, hogy a strukturális alapokból 2015-ben több pénzt juttassunk, különösen azokra a projektekre vonatkozik ez, amelyek jelenleg még nem működnek teljes kihasználással. A több éves keretről szóló megállapodás tárgyalása akkor szó volt, szó volt a 2015-re vonatkozólag a COSME, a Horizon 2020 és az Erasmus programokra vonatkozó előre ö, sorolásról, és azt hiszem, hogy ezek azok a területek, amelyeken a bizottsággal együttműködve kell majd a támogatást biztosítani. Megnéztem, hogy milyen programok tudnának előnyt szerezni az előre ütemezésből. Itt elsősorban a KKV-kkel kapcsolatos programok említhetők meg, és a COSME különösen. Úgyhogy ez az, amely a munkahelyteremtést is támogatná, és amely témában ebben a szakbizottságban is sok vitát folytattunk már a munkahelyteremtésen belül is a fiatalok munkanélküliségének leküzdése a legfontosabb célunk. Ezek voltak tehát a 15-ös prioritásaim. A kifizetési előirányzatokkal kapcsolatban igen, megint deficit várható, amely sajnos nem meglepő, az elmúlt évekből maradt ránk. Azt tudjuk már most, hogy 2000 14 végére 23,4 milliárd eurónyi ki nem fizetett számla vár majd még ránk. És sajnos van néhány olyan összeg, ami ehhez képest is emelkedni fog. A 2013-as kifizetési előirányzatokkal kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy ezeknél még sokkal nagyobbak lesznek a 2015-ösök. Vannak ennek kiegyensúlyozására követ különböző eszközeink, de a problémákat nem fogja ez mind megoldani. A felső határokat persze meg lehet próbálni kicsit kitolni, ezekkel kapcsolatban vannak tárgyalások is. Azt minden esetre már tudjuk, hogy a jelenlegi felső határok nem E, adnak elegendő rugalmasságot. Meglátjuk majd, hogy a politikai szándék megvan-e ezeknek kitolására. A bizottság felé jeleztük tehát, hogy a kifizetési előirányzatok helyzetéről e, rendszeresen tájékoztatniuk kell minket. Külön e, kifizetési találkozókat szeretnénk velük tartani annak érdekében, hogy minél jobb tájékoztatást kapjunk, és ezeken a tanács képviselőit is jó lenne látni. És természetesen a még ki nem fizetett számlákkal kapcsolatban meg kell találni a megoldást. Azt nem lehet, hogy a deficitet egyik évről a következőre görgetjük át éven, évről évre, mert egyszer csak majd már nem tudjuk kezelni ezt a nagy hiányt. Szerencsénk van, hogy a több éves keret legalább bizonyos részben lefedi ezeket a kifizetéseket az első években, és azt a az korábbi évek fölöslegéből átcsoportosítással ki tudjuk fizetni. De, hogyha a deficitet nem dolgozzuk le, akkor folyton mínuszról indul, fogunk indulni. És sajnos pontosan azokon a területeken vannak ezek a deficitek, amelyek a legfontosabbak lennének, és amelyek valószínűleg nem lesznek ledolgozhatók. A strukturális alapokat előbb vagy utóbb majd alkalmazni kell ezeken a területeken is. Ezt szerettem volna általában véve elmondani. Úgy gondolom, hogy nagyon világos üzenetet közvetítünk ezzel a bizottság felé az útmutatások jó alkalmat, nem, nem arra alkalmasok, hogy részletesen kifejezzük, kifejezzük a prioritásainkat, ezeket majd a tárgyalások során, a módosítások során fogjuk kidolgozni. Akkor fogunk majd konkrét összegekről, konkrét projektekről és kezdeményezésekről beszélni. Hogyha valakinek vannak még ötleteim, van még idő arra, hogy ezeket bedolgozzuk a jelentésbe könnyen érthető, könnyen megmagyarázható jelentést szerettünk volna készíteni. Köszönöm a szót. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy alapvetően a kifizetési szemponttal kell itt foglalkoznunk. A titkárság jelzi nekem, hogy már is vannak gyakorlati problémák, különösen a humanitárius segélyezéssel. Ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Holmeyer asszony, tessék! Elnök úr, köszönöm szépen először is Aidának, hogy tegnap az iránymutatás tervezetét elküldte nekünk, azt hiszem, hogy nagyon széles konszenzus létezik, különösen a kifizetések területén, és különösen a hátteret illetően, hiszen tudjuk, hogy olyan kifizetések várnak még ránk, amelyek az utóbbi években akkumulálódtak, ki nem fizetett számlák formájában. És tudjuk, hogy ebben az évben is ugyanez lesz a helyzet. A költségvetés előtt mindig ezek a kihívások egy kis mellékes megjegyzéssel élnék a Költségvetési Bizottság munkájával kapcsolatban. A a jóváhagyó hatóságok, illetve az ellenőrző hatóságok úgy tűnik, hogy nagyon sokszor nem értenek egyet ugyanazon a főigazgatóságon belül a különböző modalitásokról, és akkor ugyanannak a projekteknek a kezdeményezői a, azt tapasztalják, hogy az ellenőrző, illetve a, a, a támogató hatóságok nem, e, jóváhagyó hatóságok nem ugyanazt mondják. Tehát minden országban megakadályozza -e a projekteknek a megfelelő lefolytatását, úgyhogy jó lenne, hogyha a jóváhagyó és az ellenőrző hatóság egyetértene és tudja a projektet lebonyoltó tagállami hatóság hogy számolhat a támogatás megérkezésével. hogyha sikeres projekteket végez akkor valóban sor kerül a kifizetésekre is ahogy azt a tagállam kérte hiszen ez arra ösztönzi majd a projektek elindítóit, hogy további projekteket indítsanak el a jövőben is. Aztán azt láttuk, hogy különösen Bulgária és Románia nem tud lehívni túlságosan sok pénzt a 7 éves időszak végén, olyan megerősített támogatást kapnak 2014-ben, ami olyan forrásokból származik, amely még nincsen meg de remélhetőleg ez pozitívan fog majd hozzájárulni az ő fejlődésükhez. Szeretnénk, hogyha a két ország kiépítéséhez már a keret, többes keret elején meg lenne a megfelelő támogatás és a programok megfelelő finanszírozása. Aztán még az NSA vita fényében és a biztonság az adatbiztonságról szóló vita fényében annyit szeretnék mondani, hogy amikor a kutatásról beszélünk, remélem siget, sikerülni fog az, hogy az adott programokat elindítsuk, és a tagállamokat is arra ösztönözzük, hogy az internet biztonságra nagyobb hangsúlyt fele, helyezzenek a jövőben, annak érdekében, hogy a polgárok biztonsága megvalósuljon. Ez a költségvetésünk szempontjából is nagyon fontos, de ez a projektekre kifizetett, projektekre juttatott kifizetések szempontjából is fontos. Ajdával együtt fogok működni, és majd akkor látjuk a, ennek a javaslatnak a sikerét, amikor tartalmilag is tovább tudunk tárgyalni ennek a jelentésnek a szövegéről. Köszönöm. Yes, thank you, and thank you to Aida. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Aida, hogy bemutattad a az iránymutatásokat. Örülök neki, hogy a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliségre te is hangsúlyt, fejt, hangsúlyt fektetsz, és a az oktatás és a mobilitás kérdésére is. Mi úgy gondoljuk, hogy a költségvetési prioritások meg kell, hogy feleljenek a jelenlegi kihívásoknak Európában, tehát a válság, a versenyképesség és problémák, és a fenntarthatóság növelésére szükséges eszközök. Aztán mindig azt mondjuk, hogy a növekedést az széndiokszid kibocsátás csökkentéstől le kell választani, mert csak így tudunk illetve nem szabad leválasztani, mert csak így tudunk több zöld, zöld munkahelyet teremteni a fiatalok számára. Az Európa 2020-as stratégia központi helyzetet kell, hogy elfoglaljon a 2015-ös költségvetésben. Úgy gondoljuk, hogy az előreütemezésnél elsősorban a felhasználás, az abszorpciós kapacitást kell figyelembe venni, de általában véve meg, egy, meg egy, egyetértek abban, hogy lesznek olyan problémák, ahol a kifizetési szint nem megfelelő, és ebből a szempontból a tanácssal még összeütközésbe kerülhetünk. Köszönöm. Ja, danke schön. Ich möchte vielleicht nur paar Köszönöm szépen, még egy pár pontot szeretnék hozzátenni. Először is köszönöm szépen, hogy már kész vannak az iránymutatások és hogy ebben az általános gondolatok szerepelnek. A munkanélküliséggel kapcsolatban az európai helyzetben most nem csak a fiatalok munkanélküliségére kell koncentrálnunk, hanem az 55 évet fölötti generációira is. Sajnos ennek a korcsoportnak is nagyon nagy része munkanélküli, Márpedig, ha fenntartható módon akarunk gondolkozni, akkor értük is kell valamit tan- ten- tennünk. Strukturális és beruházási alapok. Itt még fontos alternatív befektetési alternatívákat találni, például az egészségügyben és az gondozásban nagyon fontos, hogy a, de nagyon fontos, hogy a fiatalok munkanélküliségét sikeresen csökkentsük, ez a legfontosabb prioritásunk, és nagyon várom már a konstruktív vitákat AIDával. Köszönöm. Mulder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elfogadható számomra az előadó javaslata. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, és valószínűleg módosítót is fogok benyújtani. Engem nagyon aggaszt, hogy a jelenlegi több éves költségvetésben nincs semmilyen tartalék állatjárványok kitörése esetére az elmúlt években. Ugye sertéspest is, madárinfluenza, marhakor, egy sor betegség járvány ütötte fel a fejét, és több millió euróba került ez a költségvetéseknek több éves költségvetés vészkerete nem használható fel ilyen állategészségügyi járványok esetében. Néhány évvel ezelőtt magán biztosításokról tanulmányt készítettünk, mindenképpen megvalósítható lenne ez a megoldás, de módosítót fogok benyújtani költségvetés elfogadásakor, júniusban a bizottságnak mindenképpen jeleznie kell, hogy miként kívánja kezelni az állatjárványokat. Köszönöm. Salvador. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy elég speciális év most a költségvetési munka szempontjából, és az előadónk számára is. engem két dolog aggaszt. Sarkalatos év ez, hiszen választások, európai választások lesznek, és már kezdjük előkészíteni a több éves keret végrehajtását. Az első év különleges lesz, a bizottságnak az operatív programokat jóvá kell hagynia, szerződéseket kell kötnie, tehát van némi átmeneti időszak. A költségvetési szakbizottság, mint az új parlament parlamenté, gyorsan fel kell, hogy eh, álljon, hogy nyomás gyakoroljon a bizottságra, hogy a eh, bizottság gyorsan eh, lezárja a programkészítés az operatív programok vonatkozásában, és hogy ne veszítsünk el egy-másfél évet, mint szokás szerint az új időszak elején, amikor ugye azt mondják rendszeresen a bizottság részéről, hogy nem lehetett volna gyorsabban haladni. az operatív programok és lekedő bizottsági elfogadása miatt van itt több gondunk is most. Jó lenne, hogyha nem így történne, operatív programokról van szó, tehát a tagállamokon is múlik persze, de az biztos, hogy a programkészítés mindig késik, és ez aztán kihat egy csomó más dologra is. Egy dolgot szeretnék kérni az előadótól, Szeretném, hogyha az európai választások után mihelyt a bizottság is felállt, együtt határoznánk meg a kifizetési problémákat. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, ami sokkal hitelesebbé teszi a számokat. sokkal egyszerűbb volt. Láttuk a múlt év végén is a pótköltségvetések, módosító költségvetések elfogadása. Hát mihelyt beindul ez a mechanizmus az értékelésben, működik is ez. Nem tudjuk még, hogy kik lesznek a koordinátorok, tagok, ki lesz a szakbizottság elnöke, de nagyon fontos, a folyamatosság érdekében, és ezt kérem az új elnöktől, hogy ugyanilyen egyeztetéseket szervezzenek, mint a múlt év végén, mert az nagyon jól lezajlott. Köszönöm. Muy, muy brevemente, porque... Köszönöm szépen. Ez még csak az első eszmecsere a témában. Azt hiszem általánosságban úgy tűnik, hogy minden frakció hasonlóképpen gondolkodik. Február a határidő, és minden további ötletet örömmel fogadok. Általánosságban egy rövid, egyszerű jelentésről van szó, három-négy dolgot említenék csak. Természetesen mindent elmondhatnak, amit szeretnének, csak ne ragadjunk le részleteknél. A program egyes részével kapcsolatos tárgyalásoknál, mert ez majd a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások során úgyis terítékre kerül. Itt most az irányelvekről van szó, azt hiszem mindannyian tudjuk, mik a prioritásaink. E, sokat beszéltünk erről, egyetértek Angelika Vertmennel, hogy ez fiatalok munkanélkülisége fontos téma, és elfogadhatatlan a jelenlegi fiatal munkanélküliségi szint. De hát minden egyéb korcsoportban fontos a munkanélküliség, az oktatás és prioritás, mindannyian egyetértünk a prioritásokban, egyszerűen csak fekete-fehéren meg kell jelölni ezeket az irány elvekben, hogy a bizottság figyelembe vehesse azokat. Ha jól értettem, június 4-én mutatják be a költségvetés tervezetet, úgyhogy ez elég nehéz év lesz, mert közben lesz a választás. Úgyhogy a bizottságnak el kellett halasztania a költségvetés tervezet bemutatását. Kaptunk megjegyzéseket a kifizetésekkel kapcsolatban, természetesen persze nem kaptunk annyit, mint szerettünk volna, de elég megbízható információnk, információ rendelkezésünkre, hogy ezzel a bizottsághoz fordulhatunk, és azt mondhatjuk, hogy a kifizetéset nem, kifizetést nem kell újra feltalálni. Még mindig nem világos, hogy mikor szavaznak erről a Költségvetési Bizottságban, még a koordinátoroknak ezt meg kell beszélniük. A márci, márciusban a plenárison szavazunk róla. Ha jól tudom, ha minden igaz, áprilisban nem tudok itt lenni, gyermekvállalás miatt ez tovább bonyolítja a helyzetet, úgyhogy változások várhatók. Köszönöm a figyelmüket. <laughs> So, uh, we... Gratulálok. Szóval, akkor térjünk át a hatodik napirendi pontra. Egyéb szakaszok. Salvador. Köszönöm szépen, elnök úr! Amint alkalmam volt már jelezni a koordinátori ülésen is, nincs sok hozzátenni valóm. Nem akarunk iránymutatásokat tenni, előzetes egyeztetést tervezünk, aztán egyeztetést, a parlament különböző szerveivel, annak érdekében, hogy a plenárison márciusban megszavazhassuk a az előrejelzéseket, a becsléseket, ez egy elég gyors eljárást feltételez, a menetrend úgy néz ki, hogy először a főtitkár az elnökségnek ismerteti a februári plenáris alatt a javaslatokat, ez a normál eljárás, hogyha márciusi plenárisra le akarjuk zárni az ügyet, akkor le lehet rövidíteni az eljárást az adminisztrációnak, akkor nagyon kell majd ügyekeznie, így a Költségvetési Szakbizottsági Titkárságnak is, a dokumentumok fordítási határideje gyakorlatilag fix, de az eljárás elvileg lehetővé teszi azért, hogy a márciusi plenárisra lezáruljon a folyamat, fizetés adaptálásról is szó van, Ugye ez egy ez jogi szempontokat is felvett. Lamász úr elnök a jogi szakbizottságnak is levelet írt, hogy minden szempontot figyelembe tudjunk venni. Nyilván a 2015-ös költségvetés végső százalékos emelkedésére is kihatással lesz ez. Tudnunk kell, hogy mennyivel tervezhetünk, milyen fizetés kiigazításánunk 2012-13-ra vonatkozóan Lewandowski úr minden intézményhez intézett egy levelet, amiben szerepel az Európai Bizottság álláspontja a fizetésemelésekkel kapcsolatban, illetve az emelésekkel kapcsolatban. A főtitkárral pedig eh, február 3-a eh, után, a szakbizottsági ülés után eh, egyeztetünk, igyekszünk az ernék előadókkal együtt a fővonalakat kialakítani. Herr Präsident. Ähm, ja. Elnök úr, igen, tulajdonképpen egyetértek az előadóval azzal, hogy törekednünk kell az, az eljárás márciusi lezárására. A, de azért a pontosságot ne adjuk fel a tempó kedvéért hiszen megfelelő idő kell ahhoz, hogy a döntéseket minél jobban elő tudjuk készíteni. Tehát nem kell el sietnünk a dolgot. A márciusi időpontot illetően szeretném, ha elgondolkozna azon, hogy hát azért nem szabad elsietni semmiképpen ezt a kérdést. Nagyon érzékeny dossziék, dossziéról van szó, azon kívül választási év van, amelyben különösen fontos az, hogy politikai szempontból mit nyilatkozunk, hiszen a polgárok különösen kritikusan néznek minket ebben az évben. Eddig mindig sikerült a költségvetést, az infláció, illetve a fizetéseket az inflációs ráta közelében tartani. Én úgy gondolom, hogy ez most is sikerülni fog, és hát meg kell próbálni minél nagyobb befolyással lenni erre a kérdésre. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Igen, az általános megközelítés az kell, hogy legyen, hogy folytatjuk az eddig végzett jó munkát. Tavaly a közös munkacsoportban többféle megtakarítást is találtunk a, annak érdekében, hogy további pénzekkel tudjuk támogatni a képviselőket az egyelőre még nem megoldott kérdéseket a fizetésekkel kapcsolatban nem nagyon nem, nem fogjuk tudni túlságosan gyorsan megoldani. A viták nagyon lassan haladnak előre. Még mindig szükség van bizonyos tisztázásra, bizonyos kérdések tisztázására a két tanácsadó bizottság és a főtitkár között arra nézve, hogy a fordítási, tolmácsolási együttműködés hogy folytas, folytatódjon tovább. Ugye 20 milliós megtakarítást reméltünk ettől a kérdéstől el, ezen a területen, amit aztán a könyvtár, illetve a képviselők támogatására tudnánk fordítani. De még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a kérdésnek a megoldása. Ami mi álláspontunk szerint ez mindenképpen költségvetésileg semleges döntés kell, hogy legyen. Úgyhogy ennek, még, ennek a megoldását még meg kell keresnünk. Várom az új jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel folytatott további együttműködést. Simplemente pues eh, recordar que csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a 2015-ös költségvetés egyéb fejezeteiben nagyon világos, hogy a választások előtt, illetve a választások után mit tudunk tenni. Nagyon bizonytalan még, hogy kik lesznek az új parlamenti képviselők, hogy állnak majd össze a frakciók. Ezt mind majd csak a választások után tudjuk kideríteni. Akkor majd új igények és új prioritások alakulnak ki. Úgyhogy nem is szeretnénk iránymutatásokat készíteni, hanem majd egy mélyrepható, mélyebben ható vita után az év második felében a becslésekre szeretnénk koncentrálni, amikor az új felállásban a kollégáinkkal együttműködésben kialakítjuk ezeket az új prioritásokat. A napirend hetedik pontja szerint a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret tanulságairól lenne most szó. Jó magam és Kalfin úr készítenénk a jelentést. Iválót itt nem is látom most a teremben. A jelentésről az elvi döntés abban a kontaktcsoportban született, amely az MFF tárgyalásokat végigkövette. Ugye a jelentésnek nem az a célja, hogy a, az érdemi tartalmi részével foglalkozzunk a többéves költségvetési keretnek, hanem eh, hogy eh, levonjuk a tanulságokat a tárgyalások lezajlásával kapcsolatban. Eh, többször is kifejezésre juttattuk csalódásunkat, a Lisszaboni szerződés alapján mást vártunk, és ez nem nem, nem, nem valósult meg az a változás az eljárásban, a folyamatban, amit vártunk. Az együttdöntési jogkörünk okán a végrehajtási intézkedések terén. Erről a problémáról készítünk tehát jelentést, a következő parlamentnek örökségül néhány információt hagyva, amit figyelembe kellene majd venniük, illetve amit alkalmazhatnak a félidős felügyelet alkalmával, amiről a tanácssal megállapodtunk. Ez a jelentés politikai szempontokat is vizsgál, és sajnálatosnak minősítjük a pusztán számviteli hozzáállását a tanácsnak, ahol figyelmen kívül hagyják a korábbi tanácsi döntéseket is, amelyek hát ugye többlet finanszírozást igényelnének a tagállamok így nem a szükségleteknek megfelelő költségvetést fogadtak el. A tanácssal rendszeres eszmecserét tudtunk folytatni, de nagyon gyakran informális maradt ez az eszmecsere, és mihelyt az Európai Tanács szintjére került a kérdés, nem, vagy nagyon kevéssé vontak be mennünket a döntéshozatalba. Az intézményes szempontokról is szólunk, mert említettem ugye, hogy az együttdöntési jogkörünknek meg kell maradnia, és a tanács hozzáállása miatt illetve az európai csúcson született döntések miatt, amelyek gyakorlatilag jogalkotói természetűek voltak, nem tudtunk velük szemben semmit tenni. Szóval a szerződés értelmében mindenképpen biztosítani kellene, hogy az együtt döntés minden szempontból megvalósuljon. Bizonyos területeken ki tudtuk erőszakolni a szándékunkat, de a végső döntéssel kapcsolatban a parlamentnek már nagyon kevés szerepe volt. Jeleznénk azt is, hogy az MFF-et hogyan kellene végrehajtani, és a következő parlament számára a legfontosabb ajánlás, hogy az elnöktől, mielőtt megválasztják, formális kötelezettségvállalást kell kérni, miszerint az Európai Bizottság valóban partnerként fog szerepelni, nem úgy fog zajlani a dolog, mint a korábbi több éves keret esetében. A fő akadály pedig az, hogy nem saját erőforrásokból, saját forrásokból, hanem a GNI alapján tagállami befizetésekből történik a költségvetés finanszírozása. Mindenképpen fontos lenne a saját források bevezetése. Ezzel foglalkozni kell a félidős felülvizsgálatnál, a következő MFF-re vonatkozóan, akkor már javaslatokat fel lehetne venni, vetni. A bizottság is javasolta ezt eredetileg egyébként, amikor a 2014-20-as MFF-re a javaslatát megtette. Tehát nagy vonalakban ennyit javaslunk mi. A cél az, hogy a módosítókat megkaphassuk február 10-éig, február 12-én vitát folytatnánk róla itt a szakbizottságban, március 6-án szavaznánk, annak érdekében, hogy vagy márciusban, vagy áprilisban, de mindenképpen a választások előtt a plenáris elfogadhassa ezt a jelentést. Helga. Yeah, thank you. Köszönöm szépen. Konstruktívan fogunk együttműködni a jelentésen, de azt hiszem, hogy még ha túl sok dolgot is kell kritizálnunk a tanácsban, a tanács megközelítésében, illetve a vonakodásában a jobb megállapodás elérését tekintve azért saját magunkat is meg kell próbálni kritikusan szemlélni meg kell nézni hogy mi az amiért mi hajlandók vagyunk harcolni tehát én úgy gondolom, hogy túl könnyű dolog az, hogy csak a tanácsra hárítsunk minden felelősséget. Hogyha úgy nevezzük a jelentést, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni az eddigi időszakból, akkor a saját szerepünket ugyanúgy meg kell próbálni változtatni. Köszönöm. Thank you, Chair. A number of observations. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne jól ismert, hogy támogatom a saját forrásokat, ugyanakkor azt nem támogatom, hogy 85%-a a pénznek közvetlenül a tagállamoktól érkezzen. 80 négyben volt az első visszatérítés, amikor Margaret Thatcher az asztalra vágta a ridiküljét. Azóta itt van ez a saját forrás dolog, Korábban a tagállamok egyáltalán semmilyen közvetlen hozzájárulást nem adtak, és már akkor vita, vitáztak azon, hogy ki mit fizessen. Tehát a tény, hogy 85% a tagállamoktól érkezik nem megfelelő érv arra, hogy egy új saját forrásrendszer legyen. A tagállamok kötelezettséget vállalnak, és amikor bejön a számla, akkor nem fizetnek. Erre jó egyedül ez a saját forrásrendszer ami a többit illeti, ugyanaz a mondani való, mint Helgei, sajnálkozhatunk a tanács viselkedése miatt, de ha a parlament nemet mondott volna, akkor ez egy hatásos eszköz lett volna, de nem tettük meg. A tanácsnak lehetőséget adtunk, hogy annyit húzakodjon velünk, amennyit akar, mert tudták, hogy a végén úgyis beadjuk a derekunkat. Úgyhogy akármilyen kötelezettség vállalásra kerülés sor a jövőben, a jövendő MFF-et egyhangúan el kell fogadni a tanácsban, és hogyha egyetlen egy szavazat is van ellene, akkor nem lesz meg a változás, úgyhogy nem vagyok túl optimista a e változással kapcsolatban. Az egyetlen hatásos eszköz az, hogy mi nemet mondunk eddig, egészen addig, amíg a tanács be nem adja a derekát. Tehát a meggyőzés az egyetlen módszer. Szeretném még azt is elmondani, hogy a legközelebb, amikor esélyünk van, 1919-ben 5 éves időszakhoz kell ragaszkodnunk. És akkor ez összhangban lenne az új, a, a parlamenti ciklussal. És nem egy mandátum a végé felé járó parlament dönt a következő parlament költségvetéséről. Köszönöm. Ehm, boa tarde. Ehm, eu, algumas reflexões já foram aqui transmitidas. Köszönöm szépen. Van néhány megjegyzésem az elhangzottakkal kapcsolatban. Mindig nagyon hasznos megvizsgálni hogy mit tanulhatunk a korábbi többéves pénzügyi keret folyamatából, a tárgyalásokból. Én részt vettem a megbeszélésekben személy szerint. Módosításokat is nyújtottam be. Őszintén szólva, elég késői szakaszban vagyunk most nem nagyon van lehetőség, hogy javítsunk rajta ezen az őszintén szólva rettenetes többéves pénzügyi kereten, ami rettenetes az EU állampolgárai számára. Jan Mulder és Helga Krüppel már elmondták, rámutattak néhány példára, egyetértek azzal, amit elmondtak, ami a tanács reakcióját illeti első alkalommal volt lehetőségünk részt venni a több éves pénzügyi keret kialakításában, és nem vettünk részt annyira, amennyire lehetőségünk lett volna. Ami a kormányokat és a tagállamokat illeti, a két fő politikai család között dölt el a dolog, úgyhogy ezek a politikai családok nyomást gyakoroltak, és lehet, hogy egy kicsit szigorú vagyok néhány kollégával, de nem lehetett látni különösebb előrelépést a tárgyalásaink során. A kezdetekben ö, úgy nézett ki, hogy mindegyik politikai frakció azt mondta, hogy nem szabad a nyomásnak engedni, de aztán végül mégsem mindenki tartott ki emellett. Komolyan úgy gondolom, hogy fölösleges most azt mondani, hogy a kulpa, hogyha ugyanígy folytatjuk a jövőben, amikor a következő tárgyalásokra kerül sor még akkor is, hogyha jelentősen felülvizsgálják a többéves pénzügyi keretet az időszak felénél. Soha nem lehet majd minden veszteséget visszakanalazni, és egy olyan több éves pénzügyi keretet kialakítani, amelyet a kezdetektől fogva szerettünk volna. Érdemes ugyanakkor levonni a megfelelő tanulságokat, de őszintén szólva egy kicsit fölösleges, hiszen itt hatalmas lehetőséget szalasztottunk el. Az én frakcióm ellenezte ezt a többéves pénzügyi keretet, de a kettő-három főbb politikai család, amely képviselteti magát itt ebben a parlamentben, és talán nem ők lesznek a három legfontosabb politikai család a következő parlamentben, nem tették ezt lehetővé, hogy Európa számára egy normális többéves pénzügyi keretet fogadjunk el. As you were not in, in the room, I, I presented it, but... Ön nem, nem volt itt a teremben, amikor... Nem volt itt a teremben, amikor beszámoltam erről, de mégis szót adok önnek. Azt hiszem, hogy köszönöm. A többi kollégák hozzászólásából világos a dolog. A ennek a jelentésnek a célja nem a többéves pénzügyi keret eredményeinek az értékelése, hiszen többféle szempont szerint elemezhetjük ezt politikai pártok alapján és egyéb szempontok alapján. Itt ez a jelentés tulajdonképpen arról szól, hogy melyek voltak a főbb szűk keresztmetszetek, a főbb problémák a tárgyalások során, és a következő tárgyalások során esetleg mi, milyen megoldások születhetnek. Néhány problémát már megoldottunk, például az tárgyalási, tárgyalási boxsal kapcsolatban sikeresen nyitottunk meg újra tárgyalásokat, de legközelebb nem az utolsó pillanatban kell ezt megoldani, hanem a tapasztalat birtokában meg kell mondani a tanácsnak, hogy ez elfogadhatatlan ez az eljárás. Ugyanakkor itt van az áthidaló klauzula, és hogy milyen lehetőségek vannak ennek felhasználására. Ez nagyon fontos az időszakos jelentés szempontjából. Fontos a lehetőség, hogy olyan meg, megállapodást kössünk, hogy a költségvetést a tanácssal együtt tárgyaljuk meg, hiszen a tanácssal folytatott tárgyalásokra nagyon rövid idő áll rendelkezésre, mert a tanács nem kíván tárgyalni. Sokszor téves megközelítést látunk. A tanács nem akarja a politikát megvitatni, és ez a parlament tapasztalata, hogy van előkészítő munka a tanács javaslat előtt, az a kérdés, hogy hogy tudjuk rábírni a tanácsot arra, hogy a szakpolitikát hajlandó legyen megvitatni velünk, ne csak már az adatokat, már a számokat. Megoldást kell találnunk arra, hogy a többéves pénzügyi keret következő időszakos jelentésében hogy tudunk erre megoldást javasolni. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy ez mégiscsak hasznos lesz a jövendő tárgyalások során a Lisszaboni megállapodások értelmében, amikor a következő több éves pénzügyi keretről van szó, azt hiszem, hogy most nem arról van szó, hogy jó az eredmény, vagy rossz, azt hiszem, hogy senki se igazán elégedett vele. De hogyha a következő tárgyalások során ebből tudunk tanulságot levonni, akkor ez az, amit itt meg kell említenünk. És én szívesen látnám a kollégák módosításait. nem, remélem, hogy nem ragadunk le egy hosszas vitánál, mert nem lesz, erőid, nem lesz erre idő. Hogyha szeretnénk ezt véglegesíteni, és ha szeretnénk a plenárison szavazni róla. Arra kérem a kollégákat tehát, hogy arra koncentráljanak, ami valóban tanács lesz a jövendő képviselők számára és hogy ilyen módon elemezzük a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat. Köszönöm. Szeretném provokál, kiprovokálni, hogy legyen, legyen vélemény. Én azt hiszem, hogy rossz ez az analízis. Azt mondja kolléganő, hogy a parlament legnagyobb három frakcióját kell frakciójának kell szemrehányást tenni a rossz eredmény miatt. Nem ez a háttere az egésznek. A gazdasági válság politikai és gazdasági hatással is volt, mégpedig nagyon kedvezőtlen hatással volt minden tagállamra. En, ennek csak ez az oka. Mit tehettek volna még? a parlamenti képviselők. Ahogy a GUE és a zöldek mondták, lehet, hogy az lett volna jobb, hogyha blokkoljuk az egész tárgyalást, de én szerintem ez nem vezetett volna semmiféle megoldásra. Amikor rossz időket élünk, amikor nincs gazdasági növekedés, amikor a cégek tönkre mennek, akkor nem azt csináljuk, amit a szakszervezetek, nem kezdünk el sztrájkolni a magasabb fizetésekért, hanem megpróbáljuk javítani a munkakörülményeket, megpróbáljuk javítani a a munkaidővel kapcsolatos feltételeket, és majd utána el lehet menni sztrájkolni. De én úgy gondolom, hogy sokkal többet vesztettünk volni, hogy, volna, hogyha a blokkoló stratégiát alkalmaztuk volna ebben a rossz gazdasági helyzetben. Én úgy gondolom, elmondhatjuk hogy nagyon sok minőségi előrelépést tudtunk tenni a rugalmasság a kifizetések a féléves félidős felülvizsgálat és más politikai témák területén is. most azt kell átgondolnunk hogy a következő tárgyalásokon hogy járjunk el. ez a legfontosabb dolgunk. úgy gondolom a fejlesztés ott kell hogy megtörténjen hogy az európai hozzáadott érték mellett hogyan érvelünk. A tagállamokkal szemben azt kell először is bebizonyítanunk, hogy az erősebb Európa például a kutatásfejlesztés, az infrastruktúra, a munkahelyteremtés területén nem a, nem, nem jelent tovább, további költséget a tagállamok számára, ellenkezőleg előnyt jelent, növekedési ö, potenciált jelent, és ezeket az előnyöket aztán más területekre is ki lehet terjeszteni, amelyek igenis gazdasági előnyt jelentenek. Én úgy gondolom, hogy nevetséges például, ahogy a külszolgálattal foglalkozunk, aztán most építünk egy új közös európai külszolgálatot, amely gazdasági szempontból is előnyt kellene, hogy jelentsen a tagállamoknak, hiszen a saját külszolgálati költségeiket csökkentene, de az államok nem akarják ezt jóváhagyni, mert először le akarják ellenőrizni, hogy majd akkor mi történik ennek a szolgálatnak a keretein belül az övékén kívül. Én úgy gondolom, rengeteg olyan administratív terület van, amelyen fejleszthetnénk, szorosabbra fűzhetnénk az európai szintű együttműködést. Tehát azt az érvelést kellene megerősíteni, segítenünk, amely a tagállamok felé azt magyarázza meg, hogy a helyzet javítása érdekében milyen területeken tudunk együttműködni. És itt most a helyzetet politikai szempontból, illetve a költségvetés megerősítése szempontjából értem. Úgyhogy elő kell rendesen készíteni a tárgyalásokat, és meg kell próbálni hazánkban hatni arra a felé, hogy legyenek hajlandóságok erre, hiszen az Európai Unió költségvetése, hogyha jobb költségvetést készítünk, akkor sokkal jobb költségvetési keretet tudunk majd kialakítani. Amit Jören mondott, át kell gondolni, és megpróbálni végrehajtani azt, hogy hogy tudjuk elérni, a, a, azt, hogy a tanács többséget sorakoztasson fel az Európai Unió, az, az Európai Unió közös érdekei és célkitűzései mellett, anélkül, hogy mindig a pénzügyi oldalt nézné akárhány szemináriumot tartunk az európai hozzáadott értékről, hogyha a tanács nem foglalkozik ezzel, akkor semmi értelme nincs, nem tudjuk kihasználni ezt az európai hozzáadott értéket. A nemzeti parlamentünkben dolgozó kollégáink sajnos nem nagyon segítenek ebben. Az utóbbi tíz éves munkám alapján tudom ezt mondani, hiszen ők sem tudnak megfelelő hatást gyakorolni a kormányaikra. Úgy tesznek, mintha tudnának, mintha ők ellenőriznék a kormányokat, de ez senkinek nem sikerül. Sőt, ellenkezőleg úgy gondolom, elfelejtik, hogy képviselők, legalábbis azok, akik a koalíciós frakciókban dolgoznak, például az én hazámban tehát úgy gondolom, hogy pontosan az a legfontosabb feladatunk, hogy valahogy más utakat használjunk, találjunk, annak érdekében, hogy a tanácsot meggyőzzük arról, hogy másképpen álljon mindehhez hozzá. Eu, eu peço desculpa porque não queria continuar esta. Elnézést kérek. Nem akarom ö, nagyon hosszúra nyújtani ezt a mai vitát, hiszen ez az első vitája a jelentésnek, és tudom, hogy később is majd még elmélyülhetünk a kérdés különböző részleteiben. Ugyanakkor lenne egy rövid megjegyzésem. A kollégák is említették, például Uta, Juta. A lényeg az, hogy egyszerűen lehetetlen nem beszélni a keret tartalmáról. Amikor a tárgyalások formájáról beszélünk, ezt a kettőt nem lehet elválasztani. Nem választhatjuk el a kitűzött célokat, a politikai jellegű célokat, és nem beszélhetünk pusztán e célok elérését szolgáló módszertanról. Nem lehet -e ezeket elkülöníteni. A tárgyalás módszertanát nem választhatjuk el a többitől, vagyis a politikai céloktól. És az, továbbra is kifejtem a véleményemet ezekkel kapcsolatban, a véleményem pedig nem változott. Nem csak a tagállamok hibája ez, bár nagy felelősségük van a kudarcban, a többek között az én országomnak is, hiszen itt tudományos kutatásról beszélünk. Ez nyilván nem prioritás az én országom számára jelenleg. Ha megnézzük a nemrégiben lefolytatott versenyt a támogatásokért, akkor láthatjuk, hogy katasztrofális a helyzet, és egyáltalán nem lehetünk optimisták a jövőt illetően pillanatnyilag. Ezért szerintem most fontos, hogy legalább egy tagállam politikai állásfoglalást tegyen, eh, hogy visszalépjen az MFF-től. Hogyha megnézzük Németországot, eh, például amikor eh, koalíció van a kereszténydemokraták és a szocialisták között, akkor nem, lehet, nem lehetünk optimisták a jövőt illetően. Annyira különböző a politikai céljaink, és amint említettem, a tárgyalás módjától nem elválasztható. Már csak egy mondatot. Nyilván, hogy különbözően értelmezzük az eredményt és a folyamatot. Lehet, hogy a megállapodás nem jó, de ez volt a legjobb megállapodást, amit el tudtunk érni. Hogyha megnézzük a különböző tagállamokat, világos, hogy a legnagyobb fenntartható beruházási költségvetés sokkal jobb lett volna, és világos se lehetett volna tenni a tagállamok számára, hogy a saját érdekük, hogy ezt felhasználják, és megmutassák az állampolgároknak, hogy hogy ez az előnye az Európai Uniónak, hogy együtt lépünk fel, és véleményem szerint ez lett volna a jó megközelítés, de ehhez szigorúbbnak kellett volna lennünk. Köszönöm. Uh, uh, Igen, nagy öröm itt lenni. És én vagyok az AFKO előadója ennek a témának, és én is szeretnék uh, bizonyos következtetéseket levonni a folyamatból, nem is annyira a tartalommal kapcsolatban, hanem a forrásokra vonatkozó megállapodással kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy két szempontot kell vizsgálni ebben a folyamatban. Az első dolog, ami aggodalomra ad okot, a parlament eljárási szabályzata, és felvetődött bennem, hogy nem lenne szükség világosabb szabályokra, vagy speciális szabályokra e tárgyalások lebonyolításához, vagy egyszerűen a 70-esnél kezdődő szabályok alapján működjünk, ahogy ezúttal is tettük. Nincs-e szükség arra, hogy lisszabonosítsuk az eljárási szabályzatot az MFF tárgyalások vonatkozásában ezúttal. A második dolog, amit meg szeretnék vizsgálni, az, hogy amikor a jövőbeli szerződés módosításokhoz a listánkat összeállítjuk, nem kellene a szerződésben foglalt döntéshozatali módozatokon is változtatni. Az 50-es cikk alapján az AFKO foglalkozik ezzel. Én a lehető leggyorsabban fogok dolgozni. és nagyon várom a Költségvetési Szakbizottság elnökétől az itt lezajlott munkának az eredményét. A menetrend ugye nagyon szoros, de hogyha a szakbizottság bármelyik tagja szeretne velem egyeztetni e két téma marzsairól, a mozgásterünkről, nagyon szívesen teszem ezt, különösen az előadókkal. Köszönöm szépen. Andrew Daffeltán mondottakra szeretnék röviden reagálni. Mindannyian tudjuk, hogy minél intenzívebben tárgyalunk, például, vagy minél intenzívebben gondolkodunk azon, hogy milyen lehetséges szerződésmódosítások vannak, annál inkább átjátszuk a tagállamoknak a döntés jogát és akkor olyan szerződésmódosítások születnek, amelyek nem feltétlenül felelnek meg az Európai Parlamentnek. Ez a nagy probléma. Tehát persze egyrésztről mondhatjuk azt, hogy amit megkíséreltünk a Lisszaboni szerződés alapján elérni, vagy megtenni, az tulajdonképpen részben egy részben sikeres kísérleti projekt volt, most az a kérdés, hogy ezeket a speciális szavazási eljárásokat, amelyeket a Lisszaboni stratégia készített elő, hogy tudjuk ezeket élettel megtölteni, és úgy végrehajtani, hogy azok praktikusan megfelelőképpen működjenek. Tehát itt nem igen vagy nem válaszra van szükség. Az elkövetkezendő hónapokban, meg amikor majd az új parlament összeáll, <clears throat> akkor majd először a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokról fogunk tárgyalni, és ott is két, érdekes a kérdés, hogy hogy alakítjuk úgy a folyamatot, hogy a parlament kezdettől fogva vezető szerepet tudjon itt játszani, és a megfelelő jelzéseket a, a tanács felé közvetíteni tudja, hogy befolyásolni tudja a tárgyalások alakulását. Minél intenzívebben próbálunk a gyakorlatban is részt venni a szavazási eljárásokban, <clears throat> mert ugye egyelőre a tanács nem értett még a jelzésekből. Ugye úgy gondolom, hogy ha majd ezt már sínre kerül, akkor ö, sikerülni fog nekünk ö, például akkor majd az új bizottsággal is sikeresebben tudunk együttműködni. És itt a szövegben is meg tudjuk azt fogalmazni, hogy természetesen a, a bizottsági tagokkal és az elnökkel is beszélnünk kell arról, hogy mit várunk tőlük. Például azt várjuk tőlük, hogy a bizottság ne csak a saját prioritásaiért harcoljon, hanem a parlamentjét is hallgassa meg. Ezért kell minden esetre harcolnunk, hogy ez sikerüljön. Egy külön bizottsággal fog majd kezdődni a folyamat. Nagyon jó eszmecserét fogunk majd tartani, ahol kialakítjuk az álláspontunkat. Ez lesz egy jó kezdet. Ez, ez, és ha ezt megtesszük. Én azt hiszem, hogy már a magyar, a lengyel, a dán és a ö, ciprusi elnökséggel elkezdőd, elkezdődött az a jó eszmecsere, amely az információ, informális ülések során a megfelelő eszmecserét biztosította. Ez jól működött. És szinteken ez kialakult, és azt hiszem, hogy Görennek igaza van abban, hogy a parlament befolyása a korábbi pénzügyi keretek kialakítását illetően nagyon-nagyon csekély volt. Tehát rugalmasan kezelt, a rugalmasságot azt az ír elnökség végére elértük, és a parlament itt a költségvetéssel kapcsolatban meg elég nagy határozottsággal lépett fel, amikor nem fogadta el a tanács álláspontját. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan folyamat volt, amiből a jövőre nézve is tanulni tudunk. Például a kül- és biztonsági politikán, politikán belül különböző küldetések, missziók vannak, és ezeknek a finanszírozásáról tárgyalni kell. Én úgy gondolom, hogy örülnünk kell annak, hogy a parlament a fel nem használt eszközöket, illetve ennek a, ezeknek a felhasználását úgy alakította, hogy ezeket aztán más célokra föl lehessen használni. Én én úgy gondolom, hogy bármiféle tárgyalás a parlament és a tanács között tanulási folyamat. Eddig mondhatjuk, hogy kísérleti projektőr volt szó, amiből nagyon jó, érdekes tanulságokat tudunk levonni arra nézve, hogy a következő fordulóban hogy folytassuk a tárgyalásokat a tanácssal. Az új parlament feladata majd az lesz, hogy az új parlament az újonnan megválasztott bizottsággal hogy fog tárgyalni, hogy fogja lefolytatni az eljárás, hogy fogja lefolytatni a felülvizsgálatot. És hát reméljük, hogy a bizottság nagyon komolyan fogja venni a feladatát, és az öt éves időszakot ki fogjuk tudni használni úgy, ahogy szeretnénk. Van egy sor javítandi való még az elkövetkezendő 5-7 évben, ahol a parlamentnek igenis vannak követelni valói, illetve valói, és úgy gondolom, hogy ezeket meg is lehet a megfelelő követ, kö, körülmények között valósítani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Mindenek előtt Andrew Duff kérdésére a mi szakbizottságunk menetrendjével kapcsolatban a titkesség jelzi, hogy a jelentésről március 6-án terveztük szavazni, de úgy gondolom, hogy a két titkárság kapcsolatban van, és majd megállapodnak az időzítésről, és úgy gondolom, hogy mindkét előadó is az önrendelkezésére áll, hogy egyeztessenek Két észrevétel, amit szívesen figyelembe veszünk. Jan Mulder beszélt az öt évről. Az intézményközi megállapodásban szereplő perspektíva ez. Tehát a bizottság elnök jelöltjétől kérhetünk ilyen kötelezettségvállalási következő javaslat öt évre szóljon. Aztán a saját módszerünkre vonatkozóan, ahogy Andrew is mondta, megbeszélhetjük, hogy a parlament hogyan áll hozzá, és belevehetjük a szövegbe. Iváló? Nem. Emlékszem, hogy a Emlékeztetnék rá, hogy február 10-ig lehet módosítókat benyújtani, 12-én beszéljük meg a témát, és március 6-án szavazunk róla, de erről még egyeztetünk az AFKO-val. Monika van-e valami mondani valója a igen, azzal kapcsolatban rövid megjegyzésem lenne a, az igény szerinti fordítással kapcsolatban. Ez egy olyan projekt, amelyet az, a főtitkárság és a parlament irányítása is figyelemmel kell, hogy kísérjen. Jelenleg az van, hogy minden jelentést mind a, négy, mind a 24 nyelvvel le kell fordítani a módosítókat viszont csak az adott szakbizottság speciális nyelvi profiljában szereplő nyelvekre fordítják le, nem mindegyik nyelvre. De hogyha valaki szeretné a saját nyelvére is lefordítatni a módosítókat, akkor azt külön kérvényeznie kell, tehát automatikusan ez nem történik meg. Meglátjuk majd, hogy ez, e, ebből lesznek-e problémák. Hogyha nem, lennek, nem lesznek problémák, akkor én azt javaslom, hogy próbáljuk ki, hogyha pedig problémák lépnek fel, akkor majd kijavítjuk ezt az intézkedést, mivel azért a több nyelvűség mellett továbbra is letesszük a garast, és szeretnénk fenntartani ezt a lehetőséget. Ja, Iván, Iváló, tessék. Jó gondolat. Ez is meg kell néznünk, hogy pontosan miről is van szó. Az átláthatóság nagyon fontos, de egy általánosabb kérdésem is lenne, George most itt van, egy adhok munkacsoportot is létrehoztunk, Mi a helyzet ezzel a munkacsoporttal most így a ciklus vége felé? Mm, meg fogom kérdezni a jelentéstevőt, hogy hogy legyen ennek a, milyen lesz ennek a ö, csoportnak a sorsa. Én szerettem volna megőrizni, a Költségvetési Bizottság is szeretné, hogyha ez a csoport tovább folytassa a munkáját, és egyelőre a bürótól nem született ellenvetés ezen a javaslat ellen, majd meglátjuk, hogy a következő ciklusban mi a vélemény erről. Én azt hiszem, hogy egyelőre pozitívan kell ezt kezelnünk. Az ilyen kérések általában megértésre találtak korábban is, de az új költségvetési bizottságban majd helyet foglaló kollégák döntésén fog ez mind múlni. Tehát akkor a következő parlamentnek kell föltenni a kérdést, mondja az elnök akkor akkor itt be is rekeztem az, az ülést, hátra van még a koordinátorok ülése, valamint elmondanám azt is, hogy február 12-én és 13-án rendezzük meg következő ülésünket mivel a koordinátorok ülésének kezdetéig még van egy kis idő, kérem, hogy a francia, német, angol, spanyol és portugál nyelvekre dolgozó tolmácsok maradjanak a teremben. Két perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését.